Tisztelt képviselők, megnyitom az ülést. A titkárság azt jelezte, hogy fel kell hívjam a képviselők figyelmét arról, hogy élőben közvetítik ezt az ülést. Ez egy felesleges értesítés, hiszen mindig is hibátlanul, tökéletesen viselkedtek itt a képviselők. Nos, jelezném, hogy a mai ülésünk célja kizárólag az elnökök és az alelnökök megválasztása. A Gazdaság és Monetáris Ügyek Bizottságának elnöke és, kép, és elnök, alelnökeinek megválasztása 191. cikk értelmében. Clint úr, parancsoljon. Micro. Als bisheriger Koordinator a liberális csoport eddigi koordinátoraként Sharon Bowles brit kollégát javasolnám, mint a szakbizottság elnökét. Nagyon örülök, hogy kész arra, hogy vállalja ezt a jelölést. Köszönöm szépen, Klimt úr. Van-e egyéb jelölt? Ha nem, akkor úgy tűnik, hogy Sharon Bowles asszony az egyedüli jelölt, meg, ő kérte a szót, és megadom a szót. Parancsoljon, asszonyom, öni a szó. Uh, thank you, chair. Um, Köszönöm, elnök úr. Mindig is szerettem volna nyilatkozatot tenni, mielőtt elnökévé válok ennek a bizottságnak, és elmondani, hogy nagy megtiszteltetés a liberális frakció jelöltjének lenni. Nagyon komolyan veszem az elnöki teendőket, és azt, hogy minden európai polgárért felelősséggel tartozom az átláthatóság eh, szellemében, eh, amely ezt a bizottságot jellemzi az EKB-val eh, való dialógusában, hadd tájékoztassam önöket az euróval kapcsolatos személyes véleményemről. Mindig is támogattam az eurót, illetve Nagy-Britannia csatlakozását az euróhoz. Ezt a kollégák nagy része már ismeri az előző parlamenti ciklusból, és ez teljesen egyértelmű és nyilvánvaló tény volt eddig is, most azonban itt megerősítem mindezt. Ez egyébként a brit liberális demokratáknak a hivatalos álláspontja is. A liberális frakció az ALDE tagja vagyok, és remélem, hogy e minőségében, minőségemben részt tudok venni a szabályozó és felügyeleti e, szervek reformjának kidolgozásában, ugyanakkor tudom, hogy ez egy más feladat, mint az elnöki teendők ellátása. Tisztességes, konstruktív és befogadó módon fogom vezetni ezt a bizottságot, együttműködve a büróval, illetve a koordinátorokkal, és valójában én magam is ezt várom el minden más szakbizottsági elnöktől. Ami a monetáris dialógust és monetáris ügyeket illeti, én eh, tudatában vagyok annak, hogy eh, ennek a munkának eh, milyen jelentősége van azon tagállamok számára, amelyek már az euróban vannak, illetve amelyek az Eurózónához csatlakozni szeretnének. Köszönöm. Hoy es un día de magníficas noticias. Ez a nap kitűnő hírekkel szolgál, kitűnő a jelöltünk, kitűnő nyilatkozatot is tett, és hogyha nincs egyéb kitűnő jelölt, akkor azt javaslom, hogy közfelkiáltással eh, nevezzük ki Sharon Bowl asszonyt eh, szakbizottságunk elnökének. Please, will you take the, the chair, please? Kérem, hogy fáradjon ide az elnöki pulpitushoz. Right. Okay, thank, thank, thank you everybody. Köszönöm szépen. Az első instrukciókat már meg is kaptam. Következik az alelnökök kinevezése. Szeretném, hogyha a jelölteket bemutatnák. Parancsoljon. Merci, Madame la Présidente. D'abord, permettez Köszönöm, elnök asszony. Először is engedje meg, hogy elsőként gratuláljak önnek, és csatlakozzam nyilatkozatához. Mint volt koordinátor és mostani koordinátor a néppártban, Garcia Márgájó kollégát javaslom, aki ott ült azon a széken ön előtt az előbb. Uh, thank you. Are there... Elnök, köszönöm szépen. Van-e még valaki, akit jelölni kívánnak? Nem. Ebben az esetben azt javasolnám, hogy közfelkiáltással jelöljük kollégát az első elnöki poszt, elnök helyettesi posztra. Kérem, csatlakozzon hozzánk. Azt hiszem, hogy most önnek kell ezt a kis rövid sétát megtenni. Um, uh, uh, Nos, van-e további jelölt a második uh, alelnöki posztra? Skinner úr. Elnök asszony, üdvözlöm Önt ebben a pozícióban. Hallottuk, hogy milyen elhivatott a feladat mellett, és nagyon reméljük, hogy ennek szellemében fogunk együttműködni, és előrelépést élhetünk el itt a bizottságon belül. Nagy megtiszteltetés számomra Arlie McCartet jelölni, hiszen rendkívül nagy tapasztalattal rendelkező politikus, sokan ismerik itt közülünk, és nagyon sokat foglalkozott azzal a munkával, amit nekünk is kell majd végeznünk, úgyhogy őt jelölném a második alelnöki posztra. Um, Köszönöm szépen. Nem látok más jelöltet, jelölni kívánót, úgyhogy így Ardi McCarthy lesz a második alelnökünk. Right, whilst Arlene um, takes the short walk. Most ő teszi meg ezt a rövid utat idáig, és eközben szeretném megkérdezni, hogy kit jelölnének harmadik alelnöknek. Kozé úr. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Harmadik alelnöki posztra Stolozsán urat javaslom. Tolaján, bocsánat. Uh, thank you, I... Elnök asszony, köszönöm, nem látok további jelölőket. Akkor közfelkiáltással meg is választjuk a kollégát. And now is your turn for the short walk. Most pedig önt kérem, hogy tegye meg ezt a kis rövid utat idáig. Sorry. Valaki szeretne szólni? Köszönöm, elnök asszony. Nem tudom, hogy tolmácsási problémáról van-e szó, de itt most választásokat élünk, meg nem kinevezéseket. A DEONT rendszer értelmében választásokat tartunk, nem pedig kinevezéseket. I, I, I believe that the system is... Elnök asszony, úgy gondolom, hogy először kinevezésről van szó, és további kinevezésről van szó. Engem mindig is kineveztek, amikor jelölt voltam, úgyhogy lehet, hogy ez fordítási probléma. Nos, akkor nézzük a negyedik alelnököt. Skinner úr, köszönöm szépen megint csak nagy megtiszteltetés számomra, hogy Edward Siklunát jelöljem, aki máltai képviselő kollégánk a szocialisták és demokraták részéről rendkívül megfelelő erre a posztra. A máltai Uh, bankfelügyeletnél tevékenykedett korábban, úgyhogy szerintem kiváló uh, tapasztalatokkal rendelkezik, és ezért is javasolnám őt erre a feladatra. Thank you. Do I see any further... Elnök, van-e még valaki, aki jelölni szeretne? Oh, that... Nem. Akkor Zaklona urat közfelkiáltással megválasztjuk. Right. Um, I now have uh, some announcements from... Pár elnöki bejelentést hadd tegyek még meg. A következő ülés időpontja szeptember másodika, szerda, 10 órától 12.30-ig tartjuk az ülést, aztán 3-tól 6.30-ig délután is. Ezzel berekeztem az ülést. Köszönöm.